ez a folyamat. A jegyzőkönyv tartalmazni fogja majd a részleteket. A GUE frakció kérte, hogy Helmut Scholzot nevezzem ki Mikael Gustafsson helyére a Európa-Latin-amerikai parlamenti közgyűlés tagjaként. Ha senkinek nincs ellenvetés, akkor Scholz úr ezen tagja ennek a közgyűlésnek. További a Júri Szakbizottság